Dear colleagues. Kedves kollégák. Eljött az ideje, hogy folytassuk a munkát. On, uh... Mert uh, nagyon fontos témához érkeztünk. Mint tudják, ráadásul nincs is sok időnk. All I would like to come. Erre a témára. Szeretném Andrew Kaitis uh, biztos köszönteni az MV Bizottságban. Az Európai Bizottság tegnap elfogadott egy olyan kritérium sorozatot, amelyre már hosszú ideje vártunk, a hormon háztartás zavaró anyagok tudományos kritériumairól. Ez mind a humán egészségügyben, mind az állategészségügyben nagyon lényeges, illetve környezetvédelmi szempontból. Szeretném a biztost megkérni, hogy a mai ülésen mutassa be ezeket a kritériumokat, és a javaslat részleteire is nagyon kíváncsiak vagyunk, illetve hogy milyen lépéseket tervez a bizottság. And the, uh, the floor is your... Köszönöm, hogy ma eljött, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a szakbizottság tagjait. Múlt héten az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amely felszólítja a bizottságot, hogy felelje meg kötelezettségének azzal, hogy tudományos kritériumokat állapít meg a hormonháztartás zavaró anyagok tekintetében. Korábban már megígértem, hogy nyár előtt bemutatjuk ezeket a kritériumokat, és ezt teljesítjük is most. Tegnap ö, kerültek nyilvánosságra. A cél, hogy meghatározzuk a hormonháztartás zavaró anyagokat, a növényvédelem és a biocid anyagokra vonatkozó jogszabályok összefüggésében. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a kétféle jogszabálynak a, az összefüggéséről beszélünk. Ezek a tudományos kritériumok a WHO definíciókon alapulnak a hormonháztartás zavaró anyagokról. Ez a definíció kimondja, hogy egy vegyi anyag hormonháztartás zavarónak minősül, hogyha először is hátrányos hatással, káros hatással jár, és hogyha másodszor ezt valamilyen belső elválasztási rendszert érintő mechanizmus váltja ki. Nem csak tudományos kritériumokat határozott meg a bizottság, hanem azt is, hogy a hormonháztartás zavaró anyagok azonosítását hogyan kell elvégezni. Nagyon fontos, hogy ez a meghatározás kihasználja a releváns tudományos eredményeket, vagyis tényeken alapuljon ez a megközelítés, és hogy robusztus, szisztematikus felővizsgálatot alkalmazzon. Ez egy konzervatív megközelítés, vagyis nem konklúzív bizonyítékokra várunk, hanem felmérjük az bizonyítékok a tények súlyát. Így ez, ezzel érvényesítjük az elővigyázatosság elvét, az elővigyázatosságon alapuló megközelítést. A bizottság egy közleményt is elfogadott a hormonháztartás zavaró anyagokról, amely áttekinti a szabályozási kontextust. Önök is bizonyára tudják, hogy több EU-s jogszabály foglalkozik a hormonháztartás zavaró anyagokról, a REACH, a kozmetikumokra vonatkozó, a vízminőségű, mélyvízménységről szóló jogszabály és mások. A bizottság döntött, hogy véglegesítse a hatástanulmányt, és bírálták ezt a döntést bizonyos tagjai is ennek a szakbizottságnak. Ez persze elfogadható. De ez nagyon fontos volt abban, hogy a kollégium megfelelően informált döntést hozzon ebben a, ezen a nagyon kényes területen. Az Európai Parlament és a tagállamok is képesek lesznek arra, hogy kihasználják ennek a munkának az eredményeit. Számítok érdekes kérdésekre, de elmondanám, hogy a bizottság döntése tudományos eredményeken alapul, nem pedig társadalmi, gazdasági megfontolásokon. A dokumentumokat megtalálhatják a dokumentum a bizottság weboldalán, ezzel kívánjuk biztosítani a legnagyobb átláthatóságot. Ezek a legszigorúbb szabályozási elemek világszerte robusztus adatokon alapulnak. Nagyrészt ez a parlament erőfeszítéseinek köszönhető. Az anyagokat csak akkor lehet jóvá hagyni, hogyha átfogó véleményt készítettek róla tagállami szakértők és az EFSA vagy az ECHA társ véleményt róla. Az anyagoknak nem szabad elfogadhatatlan hatást gyakorolniuk az emberi vagy az állatok egészségére, vagy pedig a környezetre. A hormonháztartás davaró anyagokkal kapcsolatos jogszabályi elemek néhány évvel ezelőtt tehát meneti kritériumokkal vezettük be. Akkor még nem volt arra lehetőség, hogy tudományosan meghatározzuk a kritérium, kritériumokat a hormonháztartás zavaró anyagok meghatározására, ennek ellenére az elmúlt években eh, a tudományos élet képviselői és a, tudó, és a politikusok is dolgoztak ezen az ügyön. Nagyon sok tudósnak eh, kikértem én is a véleményét különböző tudományos területekről, mert eh, minden területen más nyelvhasználatot, más logikát alkalmaznak, hogy megértsem a kutatásoknak a komplexitását, ez volt a célom. Van egy tudományos konszenzus, és erre 23 nemzetközi tudós is vállalkozott, hogy aláírja ezt a kon- konszenzust múlt áprilisban, és ezt figyelembe vettük a kritériumok kidolgozásakor, amelyeket most bemutatunk. Emellett azt is javasoljuk, hogy az egyik derogációt aktualizáljuk a növényvédőszerekkel kapcsolatosan, hogy a jelenlegi tudományos tudásnak ez megfeleljen. Ki kell használni a rendelkezésre álló tudományos adatokat a kitettség és a kockázattal kapcsolatos információk összefüggésében. A bizottságot szerettem volna kérni, hogy döntést hozzon eh, a derogációkkal kapcsolatosan. Maga a kitettség nem elégséges ahhoz, hogy egyértelműen lássunk eh, a kockázat tekintetében egy-egy anyag vonatkozásában. Elnök úr, bizonyára tudják, hogy különböző opciókat fogalmaz meg a jogszabály, ezek tükrözik a tudományos világképviselője, az érintettek és a tagállamok különböző véleményeit. A potenciált is hozzá tettük a WHO definícióhoz vagyis a tudományos mérések egy bizonyos anyag esetében, hogy milyen káros hatással járhat, illetve kategóriákat is határoztunk meg a különböző tények alapján a WHO definíció összefüggésében. A bizottság nem választotta ezeket az opciókat. Miért? Először is azért, mert a tudományos konszenzus, amiről beszéltem, azt jelezte, hogy a potenciált nem kell az azonosításban figyelembe venni. A potencia olyas valami, amit akkor kell figyelembe venni, amikor értékeljük a kockázatot, amelyet a hormonháztetett zavaró anyagok jelenthetnek. A tudományos adatok alapján úgy gondoltuk, hogy nem megfelelő megoldás a potenciált kritériumként felhasználni a hormonháztatás zavaró anyagok meghatározásában, amilyen kategóriákat illeti. A bizottság úgy gondolta, hogy a különböző kategóriák létrehozása a tekintetben, hogy a hormonházhatás zavaró anyagok melyek lennének, nem segített volna annak meghatározásában, hogy mi is egy hormonáztatás zavaró anyag. Mi valós hormonáztatás zavaró anyagokról szeretnénk beszélni, nem azokról, amelyek lehetnek. Ami a kategóriákat illeti, a növényvédőszerek és biocidek összefüggésében kockáztatná ez a jogi biztonságot. Hangsúlyoznom kell ezzel a jogszabályok kapcsolatosan a parlament szavazott erről, de a lehetséges, valószínű vagy gyanúsított hormonszatázzavaró anyagokról nem akartunk szólni, ez bizonytalanságot zavart keltett volna, anélkül, hogy előnyel szolgált volna már, ami az egészségvédelmét és a környezetvédelmét illeti. Ami azt az opciót illeti, hogy a meg, jelenlegi átmeneti kritériumokat alkalmazzuk, ezt elvetettük, mert ezek nem jól szolgálják a célt. Elnök úr, a bizottság tagjai. A bizottság által bemutatott kritériumok a WHO definícióján alapulnak, tudományos alapú, szolgálja a célt, és garantálja a magasabb szintű védelmet az egészség szempontjából és a környezet szempontjából is. Ez a védelmi szint meg fog maradni. Ezek a kritérium sorok megfelelő eljárással elfogadásra kell, hogy kerüljenek. A tagállamok egy bizonyos csoportjában szakértőkkel fogunk egyeztetni erről, és a bizottság ezután elfogadja őket. Az növényvédőszerekre vonatkozó intézkedéseket az állandó bizottság fogja elfogadni, ezután a parlament felülvizsgálati és a tanács felülvizsgálati jogának gyakorlása következik, ezért az önök együttműködése nagyon fontos. Nagyon remélek, hogy számíthatok az önök támogatására. A kritériumok elfogadása nagyon fontos lépés lesz az egészség és a környezet védelmében, és nagyon fontos lesz az Európai Unió vegyanyagokra vonatkozó jogszabályaiban, harmadik országok is nagy figyelemmel fogják követni. Az EU jogszabályi rendszere lesz az első szabályozói rendszer világszerte, amely kritériumokat határoz meg a hormonháztartás zavaró anyagok meghatározására nézve, ezért kérem abban együttműködésüket, hogy ezen a fontos területen úttörő szerepet vállaljunk. Az EGHA és az EFSA azonnal megkezdi az egyes anyagok vizsgálatát annak érdekében, hogy lehetővé tegye az új kritériumok bevezetését késedelem nélkül hogyha azok elfogadásra kerültek. Köszönöm szépen a figyelmet. Tudom, hogy sok kérdésük lesz, de van egy dolog, amire szeretném felhívni a figyelmüket, amit tegnap Pavel Polc vetett fel. Arra kérdezett rá, hogy miért is van az, hogy olyan kritériumokat javasolunk, amely csak a humán eh, egészséget eh, vizsgálja. és ez nem felel meg a WHO definíciónak szerinte. Azért valamit, egy félértést tisztázunk. Mi emberi és emberi egészségre és az környezetre javasolunk kritériumokat mindkét javaslatban. Például a biocid termékeknél A szakaszol az emberi egészségről, a B pedig a nem célzott organizmusokról és ugyanezt a ugyanezt a struktúrát követi a növényvédőszerekre vonatkozó javaslat. A kritériumok végrehajtása tekintetében figyelembe kell venni minden rendelkezésre álló tudományos információt a két területen. Beszélhetünk a biocidekről és a peszticidekről, ilyenkor a környezetről is beszélnünk kell, és ez természetes magától értetődik de a környezet is kihatással van az emberi egészségre, ugyanez vonatkozik az állati egészségre. Azután volt egy kérdés a kritériumokkal kapcsolatosan, amelyek csak az ismert hatásokra bizonyított tényekre vonatkoznak. Ez csak akkor igaz, hogyha zavaró anyaként határoznak meg egy anyagot. Ezek szerint az EU népességet kísérleti nyúlnak használják? Volt egy ilyen Twitter kérdés. Ez megint egy félreértés. Nem eh, az ismert hatásokat vizsgáljuk, hanem figyelembe vettünk széles körben adatokat, minden adatot, hogyha ezek relevánsak, és eh, az eh, bizonyíték súlya megközelítést alkalmaztuk, nem a bizonyított tényeket minden rendelkezésre álló tudományos adatot igénybe kívánunk venni a hormonztatás zavaró anyagok tekintetében, az értékelésben, és általánosságban a tudományos irodalmat is vizsgáljuk. Egyértelműen az bizonyíték súlya megközelítést követjük, a biológiai plauzibilitást követjük az elővigyázatossági elv összefüggésében. Ez egyfajta nyitottságot is mutat, és így mindig meg tudjuk vizsgálni az újonnan felmerült tudományos tényeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, sok a kérdés. A frakció képviselőit kérném először szólásra, kérem röviden beszélnek, mert nincs sok időnk. François Osztet következik az EPP részéről. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Biztos úr, köszönöm hogy eljött és tájékoztatott minket. Én azt mondanám, hogy egyrészt megnyugodtam, de ugyanakkor még mindig aggódom. Megnyugodtam, mert ezeket a kritériumokat nyilvánosságra hozták, mert az egészségügyi világ szervezet definícióján alapul, tudományos adatokon alapul, tehát jó alap ez a munkára. De továbbra is aggaszt ez a dolog, mert úgy gondolom, hogy az azonosítási kritériumok vonatkozásában még vannak hiányosságok, és ez végül is megkérdőjelezheti a jogszabályalkotási lehetőségeket. Tehát a kitettség és a kockázaton alapul. Ha elolvasom a dokumentumot, akkor egy anyag, akkor lehet hormon háztartás zavaró anyag, hogyha ennek minősítik, de gyakorlatilag a biocidekre vonatkozó rendelettől derogációt kaphat. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy meg lehet kerülni ezt a veszély alapú értékelés megkezelítéstől és a kockázat alapúvá tenni. Nos, hogyha nincs tiltás a hormonháztartást zavaró anyagok vonatkozásában, a veszély alapon, úgy, ahogy ezt a biocidekre vonatkozó rendelet írja, de hogyha van egy derogációs lehetőség, ami a kockázatelemzésen alapul, úgy gondolom, hogy ez itt komoly problémát jelent. Egyébként az ötödik oldalon ö, eltérnek a kategóriás rendszertől, ami szerintem egyébként hasznos lenne. A hatodik oldalon megmagyarázzák nekünk, hogy nehéz definiálni ö, a kitettségi szinteket ö, a hormonháztartás vonatkozásában, de derogáció lehet egy apró kockázat alapján, úgyhogy ez problémás. Ugyanezen az oldalon eltekintenek attól a kritériumtól, ami a perturbátorokra vonatkozik, de az anyag által jelentett kockázatot elemzik. Hát persze kompromisszumot kell találni, de én úgy gondolom, hogy az útnak csak a feléig jutottak el, nem igazán döntöttek a kérdésben, és hát itt óriási probléma lehet, mert végülis az állampolgárok egészsége és a környezetvédelem forró kockán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pavel, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztosnak is, hogy eh, ahogyan ígérte, elkészítették a kritériumokat. Köszönöm szépen, hogy a potenciát nem használják a javaslatban, és köszönöm, hogy bizonyos aggályokra választ adott, amelyekről korábban beszéltem. Ami a javaslatot illeti. A kritériumokkal kapcsolatosan még mindig vannak bennem bizonytalanságok, eh, átmeneti kritériumokról is szó volt de nem horizontális kritériumokat határoztak meg a kozmetikumokra, a vegyi anyagokra is vonatkozik mindez, és egy kicsit meglepett a bizottsági összefoglalóból a hetedik oldalról egy kijelentés, már ami azt a kérdést illeti, hogy már kialakított kritériumokról dönt a bizottság, és most felolvastam a szöveget. This was surprise for me. Ez egy kicsit meglepő volt számomra, mert eh, amikor a korábbi parlamenti dokumentumokat olvasom, eh, Pontosan az volt a cél, hogy a hormonászatás zavaró anyagok eh, szabályozásáról döntöttünk, úgyhogy döntsünk, úgyhogy kár, hogy ezzel a bizottság nem így gondolkodott. Csak az aggályokról beszélek ma. Beszélt a kis módosításokról a szövegben, és én véleményem szerint ezek azért jelentős változások a második mellékletben, a növényvédelemről szóló rendeletben. A mély, tehát attól változtattak, hogy talán rossz hatással lehet arra, hogy hatással jár, illetve hogy nem határozták meg úgy, hogy hormonáztatás zavarna, aztán van egy megint aggasztó rész, egy változás, az elhanyagolható kitettség, az elhanyagolható kockázat váltotta fel ezt a szóhasználatot. A kockázat alapú megközelítésről, illetve a veszély alapú megközelítésről átértek a kockázat alapú megközelítésre. Ezt e, ezen csodálkozom, mert a veszély alapú megközelítést nevezték korábban európai normának. Nem tudom, hogy mi okozta ezt a változást abban, amit a tanács és a parlament elfogadott, és ez mennyire van összhangban a jogi mandátummal, amit a bizottság fogalmazott meg az Európai Bíróság határozatában, amely hangsúlyozza, hogy a bizottság nem jogosult a szabályozási egyensúlyon változtatni, a 290-es cikk alapján az Európai Unióról szóló szerződésből. Nem tudom, hogy mennyire felelnek meg ennek a kitételnek, és érdekelne is, hogy hogyan vélekedik erről másodszor. Hogyha erről van szó, és valamilyen okból, én nem értem, hogy miért, de lehet rá okuk, hogy az eh, a hormonháztatás zavaró anyagok esetében kockázat alapú megközelítést eh, fogadnak el. Ez hogyan járul hozzá az európai állampolgárok egészségének védelméhez, illetve a fogyasztók védelméhez. Más anyagoknál, mint a karcinogén vagy genotoxik anyagok esetében, továbbra is a veszély alapú megközelítés a házat based approach uralkodik, amit önök volt, változtatni akarnak e, ebben a javaslatban, ami a hormonesztetes zavaró anyagokra vonatkozik. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Véleményem szerint az lesz a véleménye, hogy ezen témában mm, vannak olyanok, akiknek kedvére tesz, vannak olyanok, akiknek nem fog tetszeni az egész. Üdvözlöm azt, hogy a WHO fogalmeghatározását alkalmazzák, ez azt mutatja, hogy a nemzetközi szabályokhoz, sztenderdekhez tartjuk magunkat. É a káros hatás, valamint a hormonháztartás zavaró közötti kapcsolatot világosra teszi. Ezeket az anyagokat más anyagoktól meg kell különböztetni azoktól, amelyek egész egyszerűen csak érintik az en, a hormonháztartást. Örülök annak, hogy a, a gyanús anyagokról nem vettek be semmit a rendeletbe, ez nem lenne hasznos, mert akkor végre elhúzódnának a tárgyalások. A káros hatások, amelyek más toxikus hatások kihatásai nem számítanak a hormonháztartás károsító anyagoknak. Üdvözöljük a tudományos bizonyítékokra való alapozást, ez gondoskodik arról, hogy a lehető legobjektívebb módon alkalmazzuk a kritériumokat, és a magas szintű védelmet ott, ahol erre szükség van. E-, ezek voltak pozitívumok, de azért van néhány negatívumom is. Csalódott vagyok, hogy biológiai plauzibilitásra kell alapozni a bizonyíték helyett. Egyetértek, vagy elfogadom azt, amit mondott, hogy a bizonyíték a conclusive evidence az egy elég bonyolult fogalom, de ez még nem jelenti azt, hogy ezt nem kellene figyelembe venni. Biológiai plauzibilitást, hát erről még sokat fogunk vitatkozni bizonyos anyagok kapcsán, nyilván ez nem könnyíti meg a helyzetet. Tudom, hogy Azért még hiányzik a tudás, az információ bizonyos területeken, de idővel azért megszerezzük ezeket az információkat is. Lehet, hogy akkor majd egy jövőbeli rendetben ezt figyelembe kell venni. Ami a kockázatot illeti, azt mondják, hogy a potenciált nem veszik figyelembe, csak akkor, amikor ténylegesen kiértékelik azt, hogy milyen káros hatással járhat az adott eh, hormogháztartást károsító anyag. A jelenlegi jogszabályok azonban már lezárultak. Most már csak kivételekben vehetnénk ezt figyelembe, derogációkban. Véleményem szerint a kockázatértékelésnek a jogszabály szerves részét kell, hogy képezze, és a derogáció természetét tekintve kivétel. Az értékeléseket csak kivételes esetekben végzik majd el. Én úgy érzem, hogy nagyon sok ilyen kivételes eset lesz, és akkor előfordulhat az, hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy rossz jogszabályt alkotunk meg, mert nem megfelelő módon bonyolítottuk le a kockázatértékelési folyamatot. Thank you very much, Miss uh, Azekamp. Haza asszony. Köszönöm szépen. Biztos úr, a bizottságnak utolsó lehetőséget adott a, biz, a parlament ahhoz, hogy elvégezik a feladatukat. Feladatuk az embereket, állatokat védeni 2013 óta ezen szabályok alapján. Angolul fogom mondani, mert a bizottság úgy tűnik, hogy nem érti meg, hogy miről beszélek. Hazard-based criteria, veszély alapú kritériumok. Három év múlva kockázat alapú köztes kritériumokról beszél a bizottság. Több száz tanulmányt végeztek, tudományos alapú, társértékelt tanulmányt, és az ilyen anyagok alacsony dózisát, a dózisa esetében is kimutatták a veszélyeket a magzatra nevezetesen gyakorolt káros hatást. Ezért úgy érezzük, hogy a WHO fogalom meghatározása sem megfelelő. A, önök a bizonyítási terhet megfordítják. Ez nem csak egészségügyi kockázatokkal jár, hanem ennél jóval messzibre, messzebbre megy. Állatkísérleteket végeznek, de ezek szükségtelenek, hiszen már nagyon sok olyan tanulmányunk van, amely azt mutatja, hogy alacsony dózisban is károsíthatja a hormonháztartást egy ilyen anyag. A bizottság játszik az, egészségügyünk, az egészségünkkel. A parlament ezt a javaslatot nem fogja elfogadni. Kedves kollégák, ne játsszuk tovább ezt a játékot. Az Európai Bíróság sem így vélekedik. Én úgy érzem, hogy most már ezt ki kellett mondanunk, és itt ebben a házban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bazekhaut, köszönöm szépen a bizottságnak, hogy elmondta, hogy mit próbálnak megtenni. Azt mondta, hogy sokan félhetik a helyzetet. Én tegnap hallgattam a sajtótájékoztatót. Sok újságíró kérdezte, hogy miért olyan restriktíve alkalmazzák az állatkísérleteket. politikai jellegű kérdések ezek. Ön azt válaszolta, hogy ez technikai jellegű kérdés, ezt mondta az újságírónak, de ez nem technikai jellegű kérdés, hanem politikai jellegű kérdés. Nagyon sok mindent virálni tudok, de van itt két alapvető probléma. Az egyik tartalmi, a másik pedig az a kapcsolatos, hogy a bizottság mit tehet a jogszabályokkal. Először is, ami a tartalmat illeti. Az, amit önök tesznek, ha bizonyítanunk kell azt, hogy valami a hormon háztartást károsítja, az önök javaslatában az áll, hogy ismert ö, káros hatással ismert káros hatással kell, hogy járjon az egészségre. Az 1A kategória a vegyi szabályokban ott is azt mondjuk, hogy ismert, de ott van egy B kategória is, amikor feltételezzük az állatkísérletek alapján a káros hatást. Most azonban csak akkor fogadják el, ha bizonyítottan káros az emberi egészségre, káros anyagról van szó elmondanám, hogy a tudósok hogyan reagálnak erre a javasra. Azt mondja, az endokrin társaság, amelyik az egyik legnagyobb globális ilyen jellegű társaság, és szakértőkből áll, azt mondta, hogy a bizottság jogi kritériumai túl korlátozottak, és ezzel nem lehet védeni a lakosságot az ilyen hormonháztartást károsító anyagoktól ha az endokrin társaság véleményét nem veszik figyelembe, akkor önöknek ez nagy gondja lesz ezzel. Akkor bizonyítsák be, hogy az endokrin társaságnak miért nincs e, igaza, és akkor mondják meg, hogy hogyan fogalmazzák meg önök ezeket az anyagokat. Másodszorban, ami az eljárást magát illeti, a bizottság a meglévő rendeletet, hatályban lévő jogszabály csak akkor tudja módosítani, ha van technikai vagy tudományos bizonyíték, amelyre szükség van. Önök egy mellékletet módosítanak, és ember, emberi kitettség helyett emberi vesz, az emberi egészségre ö, járó kockázatról beszélnek. De ennek semmi köze a tudományos alaphoz. Itt nem, tudomány, itt nem technikai módosításról van szó. Önök rendetet módosítanak politikai okokból kifolyólag, és ez elfogadhatatlan. Ezen folyamathoz társjogalkotókra van szükség, tanácsra, parlamentre. A bizottság egyedül ezügyben nem járhat el, ez elfogadhatatlan tartalmi és eljárási szempontból is, és mi ezt ellenezni fogjuk. Köszönöm szépen, Dornánó asszony. Euh, Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm biztos úr a magyarázatait is. Egy közleményben Juncker elnök úr gratulált ahhoz, hogy az Európai Unió az első olyan rendszer, amely a világon szabályozta a tudományos kritériumokat jogalkotói szinten a hormonhasztáltás zavaró anyagok témájában. Azért kicsit gyorsan elfeledkeztünk arról, hogy ez a definíció akkor született, amikor a bizottságot a bíróság 2015. decemberében elmarasztalta, mert a határidőket nem tartotta be. Aztán az egészségügyi világszervezet kritériuma alapján kellett volna definiálni, ami megbízható. Nyilván, ami a küszöbértékek definícióját illeti, ugye a vegyipar lobbia befolyásolta ezt. A derogáció azonban a kockázat elemzés megközelítését alkalmazza, nevezetesen, hogy mennyire van kitéve ennek az anyagnak a lakosság. Tehát először is egy anyaggal kapcsolatban vizsgálatot kell végezni, utána lehet szabályozni. Vagyis nem vártuk meg a megfelelő határidőt, hogy védekezhessünk ezek ellen hát több mint 14 éve megjelent az anyag erről, és a hatástanulmány megszervezése csak gyakorlatilag a határidőt tolta ki, és a lobbit elégítette ki. Aztán az EFSA és az Európai Vegyi Ügynökség is értékelt bizonyos anyagokat, amelyekről az a gyanú merült fel, hogy ilyen diszruptorok a tegnap említett kritériumok miatt. A glüfozát, ami valószínűleg nem rákkeltő, e, ellentétes azzal a véleményel, amit az egészségügyi világszervezet támogatott. Kérdésem tehát, az egészségügyi világszervezet és a NEFSA között melyiknek a véleményére hallgat majd legközelebb? Aztán ha a legóvatosabb tagállamok, amelyek szeretnének bizonyos anyagokat betiltani, megtehetik ezt gond nélkül, és anélkül, hogy utána a belső piacot akadályozzák, és ezért a bíróság elé citálják őket? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Párnyó úr következik. Biztos úr, szeretném üdvözölni azt, hogy itt van, és hogy az MV-ben hozzászólt. Gondolom az eszmecserék sorának első lépése ez, 24 órával azután, ami a biztosok kollégiuma előtt hangzott el. Azt gondolom, hogy hang, fontos ezt hangsúlyozni. Ami a javasolt jogalkotói csomagot illeti. E, vannak benne bizonyos aduk, amelyeket felvetettünk, de vannak benne olyan elemek is, amelyeket azt gondolom együttesen kell, hogy megvizsgáljunk annak érdekében, hogy javítsunk ezen. Ami a négy forgatókönyvet illeti, az önök roadmapjában, a 2014. június 17-i dokumentumban, ők a más, önök a másodikat választották, ami az egészségügyi világszervezet definícióját illeti, a vegyi anyagok biztonságát illetően, illetve ami a hormon háztartást zavaró anyagok bediltását illeti. Azt gondolom, hogy ez a megközelítés nem veszi figyelembe egy olyan ügynökség véleményét, amit az ipar képvisel, és tehát üdvözölnünk kell az önök által javasolt megoldást. Azért páran sajnálatosnak tartjuk, hogy nem, referen- nem utalnak semmiféle osztályozásra az aktív, valószínűleg zavaró, vagy már bebizonyítottan zavaró anyagok között, nagyon sok endokrinológus utal a potenciális veszélyre, amit nem lehet föltétlenül kizárni egy feltételezett jellemző miatt az önök által javasolt definíció szerint. Tehát ami a kettes forgatókönyvben van. Tehát így nem lehet kizárni ezt a feltételezést. Ezért javasoltuk mi azt, amit most javasoltunk. A negyedik keretprogram 2014-18 között horizontális kritériumokat javasolt az osztályozásra, a hormonháztartásra való anyagok vonatkozásában. A csomag, amit önök javasolnak, minden endokrin diszruptorra vonatkozó jogszabályt kellett volna, hogy érintsen. Egyébként ön is jelezte, hogy minden ilyen, ami körülvesz minket, a csomagolási anyagok, a kozmetikumok, a gyógyszerek, a növényvédőszerek formájában. Úgyhogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban szembe kell néznünk a teljes kollégiummal, és sajnáljuk, hogy az önök álláspontja a biztosokkal szemben nem állt a, a, meg a helyét, és inkább a gazdasági ö, tényezők ö, nyertek szemben az egészségügyi és környezetvédelmekkel szemben. Nos, ami a jogalkotói csomag ellen vizsgálatát illeti, jó lenne, ha tovább menne, mint ahogy ön ezt az osztályozás a részletes osztályozás javaslatával szerette volna, hogy jobban figyelembe vegyék az endokrin perturbátorok egészségügyi és környezetvédelmi hatását. Köszönöm szépen, Konyácsi asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani a biztosnak azért, hogy a javaslat előterjesztését követően ilyen hamar eljött hozzánk. A tegnapi sajtótájékoztatóra szeretnék eh, utalni. Biztos úr, ön tegnap azt mondta, hogy a WHO második fogalmeghatározás változatát eh, fogadták önök el, de hát ez nem így van, hiszen abban nem szerepel a bizonyíték, a, ne, az egészségre gyakorolt káros hatással kapcsolatos bizonyíték abban nem szerepel. Azaz megfordítjuk a bizonyítás terhét. Nálunk mindig az elővegyelzatosság elve uralkodott az Unióban. De ez most már nem így van. Önök a hazard-based approach-t, a veszély alapú megközelítést alkalmazzák, és ez a jó jogol, jogalkotás eh, elve ellenében megy a tudományos kritériumokat el tudjuk fogadni, de azért azt is tudjuk, hogy eh, hogyan megy minden a világban. Nézzük meg azt, hogy az EFSA hogyan értékelte a glifozátokat. Mostanáig tudományos eh, tanulmányokat nem kaptunk, melyek megítélték volna, kiértékelték volna a glifozátot. Önök most eh, a káros hatás bizonyításáról beszélnek. De hová vezet ez? Valószínűleg nagyon kevés anyagot fognak csak betiltani, mert olyan tanulmányokat fognak kapni, amelyeket az ágazat készítetett el. Ez bennünket nagyon aggaszt. Három éve zajlik a javaslattal kapcsolatos munka, a tudományos kritériumokról beszéltek. Én nem azt mondom, hogy ez az ön hibája, nem szeretném önre hárítani a hibát. Ön csak másfél éve dolgozik a bizottságnál, de az ön tisztviselői dolgoznak ezek, ezen az anyagon. Ez az anyag olyan, ami hamarosan az Európai Bíróság elé kerül, azaz ugyanazon helyzetbe kerülünk, mint három évvel ezelőtt. Köszönöm, Sáldemoz asszony. Köszönöm szépen. Nagyon sok minden elhangzott már, úgyhogy megpróbálok a kérdésekre összpontosítani főleg a biocidekről és a peszticidekről szól az örök javaslata. Viszont hosszú távon ez a kategóriákba történő besorolás bővebbé kell, hogy váljon majd. Ki kell ezt bővíteni. Az én kérdésem a következő. Tudjuk, hogy nagyon sok hormonháztartást károsító anyag van. A fogyasztók mikor látják majd az eredményeket, a jogszabályi eredményeket? Bizonyítani kell azt, hogy egy anyag veszélyes? Dántudósok az állatkísérletek alapján számításokat végeztek, de megvizsgál az emberre gyakorolt hatást is. Élelmiszerben lévő ilyen káros anyagok a magzatot károsíthatják, és vetélést is okozhatnak. Spontán vetélést okozhatnak ha önök bizonyítékról beszélnek, akkor elegendő-e a vélelem? A Dán tudósok vélelmeznek, de ezzel kapcsolatos számokkal nem rendelkeznek. Ezt kell még megvizsgálnunk. Tajsz úr, köszönöm szépen, köszönöm szépen biztos úr, hogy eljött ide hozzánk, köszönöm szépen a folyamatos tárgyalásokat. Ahhoz csatlakozom, amit Eckhout kolléga és mások is elmondtak de hát mondanék néhány poten, pozitív dolgot. Az, amit a potenciáról elmondtak, az jó. De az Európai Parlament 2013-ban készített egy Veszlonti jelentést. A második pozitívum a szociogazdasági kritériumokat is felhasználják, nyilván ez nem meglepő, az Európai Parlament mindig is ezen véleményen volt, és a bizottság tavaly 2015. decemberében is azt mondta, hogy nem is lehet másképp. Az Endokrin Társaság világhírű tudósokat tud a maga körében, és ők is elmondták, hogy az önök kritériumai igazán nem fogják védeni az embert és az állatokat sem. És az eredmény az lesz, hogy nagyon kevés lesz a ténylegesen hormonháztatást károsító anyagnak minősített anyag. Az egészségügyben, a termeléskiesésben több millió eurós kiesést jelent ez majd. Kérdésem következő. Akkor, amikor megvolt az 1-től 4-ig terjedő opció, volt egy értékelés arra vonatkozóan, hogy körülbelül hány ilyen anyagot fedne le mindegyik opció külön-külön? És van-e olyan opció, amelyre azt mondjuk, hogy ez a WHO opciója? Na de hallottuk az egyik kolléganőmtől, hogy azt mondta, hogy itt a WHO megközelítését, vagy a WHO fogalmeghatározását módosították, mert most már kockázat a megközelítés. Szeretném tudni, hogy mi az ön elképzelése. És van-e elképzelése arra vonatkozóan, hogy há- hány ilyen hormonháztartást károsító anyag fog konkrétan az önök fogalmának a hatája alá esni? Van-e elképzelésük erre vonatkozóan? És ha most nem tudják, akkor mely pillanatban fogják ezt tudni? Másik megjegyzésem, Bász Fenekhout, támogatom ez ügyben. Az, hogy kockázat alapú ö, megközelítésre térnek át, átlépik a határt, a hatáskörön kívül járnak el, önök nem módosíthatják ezt így. Ehhez társ jogalkotókra van szükség, együtt döntésre az alapszerződések értelmében. Hogyan reagál ezekre a kérdésekre? Köszönöm. Köszönöm szépen. Kaputo az utolsó felszólaló. Kaputo úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ma, biztos úr. Köszönöm, hogy beváltotta azon ígéretét, hogy még a nyári szünet előtt ismerteti velünk javaslatát, viszont egy kicsit aggaszt engem az, amiről tegnap döntöttek. A bizottság rendkívül restriktív fogalom meghatározást alkalmaz a hormonháztartást károsító anyagokra. De messze menő dolgokat javasol az anyagában. Igen, a WHO munkájára alapoz. Bár azért megállapítottuk, hogy eltérnek attól, ami a WHO anyagában van. Beszéltünk az ok-okozati összefüggésről. Olyan tudományos bizonyítékokra lesz most szükség, amelyeket nagyon nehéz megszerezni. Ez egy merev eljárás. A WHO fogalma világos. En, hormonháztartást zavaró anyag olyan anyag, amely az endokrin funkciókat módosíthatja. A kérdés az, hogy a tudományos kritériumok alapján hány anyagot fogunk betiltani, valószínűleg 26-ot. De a WHO még 2012-ben 800 ilyen anyagról beszélt, tehát nekem kétségeim vannak. Vajon tényleg megnyugtathatnak-e önök bennünket? Hatékony lesz ez a jogszabály így. Esetleges, káros hatással bíró anyagokról beszéltünk korábban, de ettől most visszalépünk a potenciális veszélyt jelentő anyagok nem fognak a hatály alá tartozni és akkor különböző kockázati kategóriákról beszélünk. Valószínűleg a pesticid lobby gratulált önöknek. Sikerül érvényesítenie a különböző szempontjait a pesticid lobbynak, gondoljunk itt például a glifoszfátra, a glifozátra. Biztos úr, nem gondolja úgy, hogy a mi feladatunk könnyebb lenne most, ha tegnap valami ambiciózusabb anyagot fogadtak volna el, és az elővigyázatosság elvét alkalmazták volna? Hiszen a célunk végül is az emberi egészség védelme. Teljesen mindegy, hogy milyen gazdasági érdekek állnak emögött. Köszönöm szépen, most pedig biztos úr Öné a szó a válaszokhoz. I am really very happy. Nagyon örülök. Tényleg. Mert ez azt mutatja, hogy jó úton járunk. Vannak, akik egy dolgot nem szeretnek, mások mást nem. Először is nagyon fájdalmas mondatra szeretnék válaszolni. Mert volt, aki azt mondta, hogy ne játszunk az emberek ö, egészségével. Én nem Mengel doktor vagyok. Én soha nem játszottam emberek egészségével, úgyhogy kérem, ne hozzák fel ezeket az érveket, mert ez egyáltalán nem így van. Így nem lehet erkölcsi vitát folytatni. Nem vagyok Mengele doktor, még egyszer el szeretném mondani. Igen, orvos vagyok. Igen, tudom, hogy milyen nehéz klinikai diagnózissal különbség tétellel bánni. Ön említette az endokrin diszruptoros társadalmat. Szeretném felhívni a figyelmet a tudósok nyilatkozatára, mert én nem bíráskodhatom a tudományról, és ön sem. A tiszt, tiszteletbe vetem az endokrin ö, társaságot, de a toxikológiai ö, ö, társaság az más. Önök is nagyon jól tudják, hogy a jogi környezet nem az én feladatom. A korábbi parlament, tanács döntött, más rendeletek, más megközelítések léteztek akkor. Mások voltak a törvények, más feltételek. Nem volt a, kockázat jelentés, ismi, fel, ennek erre való felhívás, kockázatkezelés. De erről beszélve az Európai Parlament és a Bizottság kockázatkezelő. Mindannyian felelősek vagyunk a kockázatkezelésünkért. Ez nem egy játék a kettőnk között. Ugyanabban a hajóban nevezünk, mert az EU szinten három szintje van a kockázatkezelésnek – az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok szintje. Meg kell egyeznünk, és holisztikusan kell, meg kell, kell rátekintenünk, és megtalálni a megoldást együtt előre. Nem csak játszékokat játszani, hogy bizonyos ö, ö, tudósok ezt mondták, mások azt. Idézem a nyilatkozatot. Ez azt mutatja, hogy a bizonytalansági források ma még léteznek a különböző tudósok között. A kitettséget nagyon nehéz rekonstruálni, és a monitorozás hívá, hiánya és az alacsony dózisok hatása még mindig vitattelmáját kérdezi, a konszenzus pedig nem valószínű, hogy a közeljövőben megszületik ezen kérdésekben. Természetesen mindannyian e, ezzel a tudományos nyilatkozattal kell szembenézzünk. 23 kiemelkedő tudós írta alá ezt a nyilatkozatot. Kérem, kövessék ezeket is, ne csak egyiket vagy másikat, mert közös megképzelése van szükségünk. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy vannak még bizonytalanságok ebben a nagyon nehéz témában. Természetesen nagyon jól tudják, hogy véleménykülönbségeink vannak, nem csak a kockázat azonosítása között, mert tudjuk, hogy hányféle különböző módszer, eszköz kerül felhasználásra ebben a nagyon összetett kérdésben. Azonban Grosztet asszonynal kezdem aki a kockázat megközelítésről kérdezett. A kockázat alapú megközelítés a rovarírt és biocidek rendelet vonatkozásában nem változott. A két rendelet értelmében, hogyha egy anyagot endokrin diszruptornak azonosítanak, betiltják. Ha csak valamilyen szigorú derogáció nincs. Nagyon sok esetben megerősítették, hogy fontos fellépni a tudományos eh, bizonyítékok alapján. A kitettség a kockázat jellemzők alapján és még más kritériumok alapján egy valami nem elegendő a kritériumok közül. Teljes kockázat elemzése van szükség. Aztán a bizottság úgy döntött, hogy a növényvédő rendeletet aktualizálja, hogy megfelelő döntést hozhasson, hogy mikor lehet derogációt alkalmazni. 20 amikor több mint 20 tudós aláír egy közös nyilatkozatot, az endokrin diszruptorok azonosítása vonatkozásában az is benne van, hogy az endokrin disruptorok kockázatainak értékelése során a kapcsolatok, a kitettség és más elemek is figyelembe kell, hogy vételre kerüljenek. Tehát a kérdés teljes összetett voltát is meg kell érteni. Ami a kategóriák tiszteletbetartását illeti, vagy a feltételezett hormonháztartást befolyásoló anyagokat. A törvényhozók szempontjából ez azt jelenti, hogy azonnal fel kell lépni és valós kategóriákra gondolni. A kategóriába ö, sorolás csak szürke ö, zónát hoz létre ö, jogbizonytalansággal az érintettek és a szabályozók részére. Mert nincsenek semmiféle következményei az endokrin diszruptorok vonatkozásában a növényvédő és biocidekre vonatkozó rendeletek vonatkozásában. Én szerintem voltak olyanok, akik horizontális kérdéseket vetettek fel a két rendelet kapcsán. Őszintén szólva, mindannyiunk előtt az a probléma áll, hogy hogyan tovább. Mert a rics előtt voltak a kozmetikumok, olyan anyagok, amelyek élelmiszerrel voltak közvetlen kapcsolatban, nagyon sok jogszabály létezett. Hogyan tovább? Ez már nem a mai vita kérdése. A kérdés az, hogy az endokrin diszruptorok kritériumait hogyan definiáljuk, és aztán mi legyen a két rendelettel, a biocidekkel, a növényvédőszerekkel. Ez az én feladatom. Ha van valódi lehetőség az tovább lépésre, akkor jó, kezdjük el az eszmecserét. Senki nem ellenzi ezt, én ezt nagyon jól tudom. Nekem is egy kicsit furcsa volt. Ha a két jogszabályban, a biocidek és a növényvédőszerek esetén úgy döntünk, hogy endokrin diszruptorokról van szó, betiltjuk. De, hogyha az élelmiszerekkel kapcsolatban levő, érintkezésben levő anyagokról van szó, más jogszabályok alkalmazandók. Az én feladatom az, hogy a kritériumokról szóljak, a biocid és a növényvédőszer rendeletek kapcsán, a növényvédőszerekre vonatkozó rendelet alapján. Nyilván nyitott vagyok az irányba, hogy vitassuk meg, hogyan tovább. Aztán We have not yet... Amit Bát mondott. Még nem azonosítottunk olyan anyagokat, amelyeknek ilyen jellegű ö, hatásuk van. 347 anyagot vizettek, vizsgáltak meg a szakértők, 25-ről állapították meg, hogy endokrin diszruptorok. Ez persze nem teljes értékelés eredménye, de nagyságrendben rámutat arra, hogy milyen mennyiségben kell anyagokat elemeznünk, és az EFSA-t azonnal felkérni arra, hogy nyomon kövesse ezt a folyamatot. De azt nem tudjuk, hogy a jövőben milyen eredményt hoz ez, és mi legyen Vannak olyan területek, amelyeken még óvatosabb elveknek megfelelően kell eljárni. És, és továbbra is nyitva tartani a szemünket. Enkáut úr. Állatkísérletek. Ami a vegyi anyagok These data are currently mainly derived from appropriate animal studies. Az, adagok, az adatok az állatokat tanulmányozó vizsgálatokból jönnek. Aztán ott van az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége. Az állattesztekről az előre megjósolható toxikológiai vizsgálatok felé terelték a folyamatot. Tehát, hogy mi a helyzet ennek a terminológiának a bevezetésével a szabályozókba? Nagyon fontos, hogy a peszticidek, biocidek területén magas szintű védelmet biztosítson az egészségügy, illetve a környezetvédelem terén is Eddig csak a, a döntéshozó folyamat során a, a me egyéb hatásokat vizsgálták. Eddig nagyon jó volt és gyümölcsöző az eszmecsere, úgyhogy ismételten szeretném, hogyha ismételten átgondolnák a kérdéseiket, hogy hogyan lehet válaszolni rájuk, Örülök az eszmecserének, ez azt bizonyította, hogy vannak, akik egy dolog miatt nem elégedettek, mások a másokok miatt, ez azt jelenti, hogy majd a végén sikerül a jó döntéseket meghozni. Thank you very much. I want not that... I... Köszönöm szépen. It's political also. It's political. I am, I am not in, in Green Party. I am in, in, in, in, in in I see all, all uh, colors in health. Okay, then co dear colleagues. Kedves kollégák, ezzel lezárom uh, a kérdéses vitát. Köszönettel a bizottság felé, hogy eljöttek hozzánk. Bizonyos válaszokat meghallgattunk. Uh, lehet, hogy nem pont erre számítottunk, de hát ez van, időt szántunk a téma megvitatására, és volt lehetőségünk elemetések hangoztatására is a bizottsági javaslata kapcsolatosan. Köszönöm, biztos úr. Meeting. Thank you. So. Okay, dear colleagues. We are late, but... Köszönöm kollégák a figyelmet. Késünk, de nézzük a következő napi rendi pontot, amely kulcsfontosságú célkitűzéseket fogalmazza meg a CITES eh, aláíró fejek 17. konferenciájára nézve. Van egy állásfoglalás indítvány, Linz úrral kezdeném, az EPP-t képviseli. Ja, vielen Dank, Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, A CITES egyezményről van szó. Ez a legfontosabb ilyen jellegű egyezmény, amely a veszélyeztetett fajokat védi a legális kereskedelmet fenntartható módon szabályozza, és az illegális kereskedelem ellen lép fel. Kedves kollégák, ha az előző témáról szeretnének beszélgetni, akkor valószínűleg jobb, ha azt a termen kívül teszik meg. Folytatjuk az ülésünket. És akkor megadom még egyszer a szót úrnak. Köszönöm szépen. Ha-ha három évente az aláíró felek konferenciát rendeznek. Idén esedékes ez újra Johannesburgban, szeptemberben. Miért beszélünk erről? Mert az Európai Unió 2015-ben csatlakozott ehhez az egyezményhez, és Johannesburgban most lesz először jelen teljes jogú tagként. Az illegális fajkereskedelem az egyik legkifizetődőbb bűncselekmény, a nemzetközi közösségnek fel kell ébrednie, és közösen el kell járnia. A kereslet csökkenést célozzuk meg Európa tranzit és értékesítési piac, ezért kulcs szerepe van Európának ebben a folyamatban. Hálásak lennénk. Hálásak vagyunk azért, hogy az Európai Bizottság februárban cselekvési tervet tett közzé, és mi a saját kezdeményezésű jelentést fogunk megalkotni a mi magunk részéről. Fontos fejezet ez a globális partnerségben. Cselekvési terv mellett üdvözlöm a bizottság elhivatottságát. A konferenciával kapcsolatban. A tanácsból is pozitív híreket hallottunk. Hétfőn a tanács következtetéseket fogad el vadon élő állat és növényfajokra vonatkozóan. Köszönöm szépen a holland és a szlovák elnökség munkáját a tegnapi napon. Megfogalmaztuk a szóbeli kérdéseinket, egyeztettünk arról, hogy a bizottsághoz és a tanácshoz milyen kérdést intézzünk. Megkérdezzük, hogy milyen stratégiát alkalmaznak. És most az állásfoglalása irányuló tervezetről van itt szó. Azt elmondhatom, hogy mi az, ami nem szerepel a tervezetben, nincs bekezdés a trófeavadászatról. Én azonban úgy gondolom, hogy a fenntartható trófeavadászat a természet, valamint a helyszínen lakók szempontjából döntő lehet. A lényeg az, hogy jó kezekbe jusson az egész. A kollégák valószínűleg egy sor módosító indítványt fognak jövő héten keddig benyújtani. Üdvözlöm a bizottsági javaslatokat, főleg azt, amit a korrupcióval, a trófeavadászattal, valamint a védelemre szoruló fajokkal kapcsolatban elmondott. A vadon élő állatok esetében meg kell nézni azt, hogy mi jelentheti a biológiai sokféleségek szempontjából a veszélyt. A bűncselekmények hát, különböző tevékenységekkel finanszíroznak, ezzel pedig a helyi lakosság nem tud legális jövedelemhez jutni és megélni. Ehhez fűződik a korrupció problémája a kereskedelmi lánc minden egyes részében, a közös nemzetközi együttműködés a büntetőeljárásokban erősítendő a rendőrség és a vámügyi hatóságok európai, globális szinten is jobban együtt kell, hogy működjenek egymással. Az Europol, az Interpol, az Eurojust és a vámügyi világszervezet együtt kell, hogy működjenek. A tagállami együttműködés jó példával járhat elől. A tervezetben a fajokra nem térünk még ki. Üdvözölném azt, ha a tárgyalások során az előadó kollégákkal meg tudnánk egyezni bizonyos fajokban, például az afrikai oroszlán, afrikai elefánt, valamint a fehér orszarvú bekerülne a szövegben, ezzel közösen jelezhetnénk. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést kell kérnem, mert egy nagyon fontos találkozóra kell most elmennem. Thank you very much. Köszönöm szépen. Pavel Poc következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen kollégámnak is. Nagyon jól tudtam együttműködni a másik társszponzorral. Ezért köszönöm szépen, hogy az összes dokumentumot megkaptuk. A javaslat úgy gondolom, hogy jó, a frakcióm támogatja, illetve a kötelezettségvállalásokat és a magas szintű ambíciót is. Not yet addressing the proposal for amendment of appendix. A mellékletekre vonatkozó módosítási javaslatot támogatjuk. Az első szövegezésről is szólnom kell. Voltak módosítók, más társzponzorokkal együtt készítettük őket. Később ma a technikai ülésen beszélünk ezzel a trófeában vadászattal kapcsolatosan. Tudom, hogy ez ellentmondásos kérdés, meggyőződésem, hogy erről is szót kell ejteni lesznek módosítók erre a kérdéskörre, és nagyon kíváncsian várom az együttműködést. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Omari. Monsieur le Président, merci. Euh, à mon tour de souligner. Köszönöm, elnök úr. Én szeretném most ö, megköszönni a társjelentés készítőknek ezt a kiváló munkát amelyel a közös állásfoglalás megszületett. Olyan álláspontot alakít ki, amely szerintem ambiciózus a következő ülésre. Szeretném kiemelni azt is, hogy az Európai Uniónak nagyon fontos a szerepe ebben a kérdésben, és úgy gondolom, hogy ami a biodiverzitás védelmét illeti, lehetőség van arra, hogy ugyanolyan proaktíven lépjünk fel, ahogyan ezt az Európai Unió tette az éghajlatváltozás kérdéseit illetően. Harmadsorban, ami a trófeák kérdését illeti, nyilvánvalóan be fogunk nyújtani módosító indítványokat, hogy elítéljük azt, amit én egyszerűen elfogadhatatlan tevékenységnek minősítek, emlékeztetni kell a gyarmati időszakra is, ennek örökségére. De azt gondolom, hogy ma nem szabad megrekednünk azon elképzelések között, hogy különbséget tegyünk az egyes fajok és a többi élőlény között. Egyszerűen be kell jelenteni, hogy ezt a gyakorlatot le kell zárni. Az Európai Unió nagyon fontos szereplő ebben, mert a egyik fontosabb tranzit piac. Nyilván szükség van még bizonyos munkára a gondolkodásmód megváltoztatása terén is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Taylor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek nevében nagyon elégedettek vagyunk a szövegtervezettel, az állásfoglalásról. Nagyon jó ez a harmonikus megközelítés, amelyet az árnyék előadók elfogadtak az eddigiekben. Úgy tűnik, hogy egyet kell értenünk, hogy milyen fontos ez a következő CITES a 17. forduló hogy az egyes vadon élő fajok védelmét nemzetközi szinten biztosítani tudjuk. Az EU ehhez nagyon nagy hozzájárulással élhet az átláthatóság fokozásával a döntéshozatalban, és útörője lehet ennek a küzdelemnek, hiszen tudjuk, hogy milyen nagy korrupció uralkodik ezen a területen. Az környezetvédelmi főigazgatóság is sokat tett már a veszélyekre való rámutatás tekintetében, és szigorúbb előírásokat javasol az a vadászattal kapcsolatosan az egyes 2 melléklet vonatkozásában. A parlament szerepe nagyon fontos a többi fél sürgetésében, hogy támogassák ők is ezt a javaslatot. Ami pedig a faj specifikus javaslatokat illeti. Én annak a megközelítésnek vagyok a pártján, amely az arányosság elvét követi. Nagyon sok javaslat a, az afrikai elefántra, a fehér rinocéroszra, stb. vonatkozik. Ezek mind nagyon értékesek. Nagyon fontos, hogy mennyire lényeges az EU támogatása minden ázsiai és afrikai pingvinfajra nézve. Are the most illegally traded. A, illetve a, azt is meg kell említeni, hogy a kiemelt nyolc faj mindegyike a kiállás által veszélyeztetett. Köszönöm szépen, Fronta úr. Grazie. Sì, siamo anche noi <clears throat> molto soddisfatti di questa relazione e anche del modo in... Köszönöm szépen. Nagyon eh, örülök ennek a jelentésnek, és annak is, hogy a munkát milyen színvonalon végezték el, az együttműködés nagyon jó volt az árnyék előadókkal, és ez eh, nagyon hasznos volt, csak úgy, mint a szakértői találkozó a legutóbbi Strasburgi plenáris során. Ez nagyon sokat jelentett, amikor megpróbáltuk a technikai aspektusokat jobban megérteni és eldönteni, hogy mely témákkal akarunk elsősorban foglalkozni. Természetesen ez a vita nagyon szorosan kapcsolódik a következő napi rendi pontunkhoz, amely a vadon élő fajokkal való kereskedelmet illeti. A CITES a legjelentősebb globális megállapodás 181 aláíró országgal ami pedig a hiányosságokat illeti. Emlékeznünk kell, hogy a 80 ezer fajt mért fel az ENSZ, és 23-at fenyeget a kihalás, már mint 23 ezret. Aztán szerepelt ez az elképzelés, hogy vizsgáljuk meg az erős kapcsolatot az ezen fajta kereskedelem és a korrupció között, illetve más illegális kereskedelmi formák között, és hogy megfelelő forrásokat biztosítsunk az ilyen kereskedelem elleni fellépésre EU szinten és tagállami szinten is. Végül pedig az egyes fajokkal kapcsolatosan részletesebb ismertetést is tartalmaz a szöveg az utolsó részben. A mellékletek módosításaival összefüggésben úgy gondolom, hogy ezekben a véleményekben osztozunk az elővigyázatossági megközelítés is nagyon lényeges, különösen ami azt illeti, hogy az egyes emeleketből átkerülnek a kettesbe bizonyos fajok. Ezek a módosítók egyébként pontosan ennek a folyamatnak a javítását célozzák majd, és a megelőzést is, mert százszerzelékos bizonyosságra van szükség, hogy ezeket a fajokat nem éri fenyegetés, még mielőtt egyik mellékletből másikba átkerülne. <coughs> Merci, monsieur le président. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Ez az állásfoglalás nagyon érdekes javaslatokat tartalmaz, tekintettel a nemzetközi kereskedelmmel kapcsolatos tárgyalásokra, a kihalása feszélyeztetett növény és állatvilág kérdésében is, ehhez ugye az Európai Unió is megint csak csatlakozott. A korrupció elleni harc, ami ezt a kereskedelmet támogatja, nagyon fontos. A nyomon követhetőség, a figyelemfelhívás szerintem megfelel a jelenlegi kihívásáknak ezen a területen. Mindazonáltal, mielőtt gratulálnánk ahhoz, hogy a CITES-hez csatlakozott az EU, meg kell vizsgálnunk annak a lehetőségét, hogy ez tényleg többletértéket képvisele. Az Európai Unió hozzájárul-e majd a CITES fellépéséhez a tagállamokon keresztül, főleg az EU-s tagállamok segítségével, vagy a tagállamok szuverénitását veszi el. Ez az állásfoglalás megint csak reális és érdekes orientációkat tartalmaz, de ugyanakkor nem foszthatja meg a tagállamokat, a nemzetállamokat bizonyos tevékenységektől. Legalább egy ellentmondás vagy paradoxont látok itt. Ami pedig az átláthatóságot illeti, az érdek ellentétek finanszírozása, a döntéshozatal függetlensége terén még sok mindent kell mondanunk Európai Unió szinten. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most a bizottság képviselőjéhez fordulok. Enné úr van a körünkben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a támogatást. Sokan megfogalmazták a támogatásukat a munkák mellett. Üdvözöljük a parlament érdeklődését a következő kopfordulóval kapcsolatosan. A szakbizottság sok tagja bizonyára részt is fog venni a konferencián. Üdvözöljük az állásfoglalás tervezetet. Elhangzott, hogy ez a kop nagyon fontos, az EU aláíró félként jelenik majd meg most, és úgy gondoljuk, hogy az EU hozzáadott értéket szolgáltat. Az erősség pontosan abban van, hogy az EU egységként lép fel, Hát én most britként nagyon kényelmetlenül érzem magam, amikor az egységet kell sürgetnem, de nagyon sok ambiciózus javaslatot nyújtottunk be az ülésre nézve. A stratégia és az a hatás is sok vitát érdemelt már az eddigiekben az elmúlt UNEA ülésen Nairobiban is felvesztettük ezeket a kérdéseket, és a g körében is a delegációvezetők a különböző minisztériumokkal egyeztetnek, hogy felhívják a javaslatainkra a figyelmet, és a támogatást próbáljuk elérni. Az első véleménytervezet nagyon is támogatja a munkánkat, a tagállamokkal közösen dolgozunk ezen, nincsen tehát ellentmondás vagy konfliktus a tagállamok között, nem érzik úgy, hogy valamit elvonunk tőlük, hanem közösen dolgozunk a CITES bizottságban, és jól is működik ez, a határozat valószínűleg a tanácsban hétfőn majd közzétételre kerül, majd talán a holland elnökség bemutatójában is érdemes rákérdezni. A tagok nagyon érdekes kérdéseket vetettek fel, átláthatóság, illetve a CITES egyezmény működése. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket a kérdéseket, és egyértelműben szeretnénk ezeket viszont látni. Azután felmerült a trófeavadászat is. Ezen a területen is azt javasoljuk, hogy a CITES új intézkedéseket tegyen és megerősítsen intézkedéseket eh, ebben a vonatkozásban. A javaslatokra vonatkozólag nagyon sok fajra vonatkozik javaslatunk, és nagyon szeretnénk eh, ezeknek a védelmét eh, megerősíteni a CITES egyezményben. Ez egy nagyon fontos találkozó lesz, és Vella biztos is ott lesz a magas szintű szekcióban, a CITES kopon, megerősítve a politikai kötelezettségvállalást, és hangsúlyozva, hogy milyen technikai jelentősége van, és ennek a kötelezettségvállalásnak is, hogy ez még operatívabban és még hatékonyabban működjön a jövőben. Köszönöm. Thank you Köszönöm. Most emlékeztetem önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje június 21-e, Június 12-én lesz a szavazás, illetve decemberben a plenárison. A következő napi rendi pontunk következik egy eszmecsere a holland elnökséggel az EU akcióterve kapcsolatosan az a vadon élő állat és növényfajok kereskedelme ügyében. Az elnökség képviseletében ki is van itt, igen, meg is adom a szót a holland elnökség képviselőjének, Gabriel Decker úrnak, aki a holland elnökséget képviseli a környezetpolitikában. Ő elmondja tehát a bevezetőjét, és utána a szakbizottság közreműködésével megkezdjük a vitát. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok megtiszteltetés a számomra, hogy eszmecserét folytathatok a tanács elnöksége nevében ezen fontos témában, mint ahogy mindenki tudja, az egyik legkifizetőbb tevékenység a szervezett bűnözésben a vadon élő állatok és növényekkel való kereskedés, és káros kihatással van a biodiverzitásra, a vadon élő állatokra, a szegénység leküzdésére is több ágazatot érintő kérdés, és eh, nem valami olyasmi, ami távoli kontinenseken zajlik. Az Európai Unió tranzit, eh, fogyasztói piac, eh, sőt forráspiac is, ezért fontos szerepet tölt be a folyamatban. Sok fórumon, az ENSZ közgyűlésen, a környezetvédelmi közgyűlésen és az Európai Parlamentben is sokszor napirendre kerül, az e heti napirendből is kiderül, hogy világos az önök számára, hisz azon a menetrend alapján, amit megbeszéltek az imént. Egy sor tagállam és kormány eljárt, a holland kormány a trófeavadászattal kapcsolatos engedélyezést leállította. Viszont az ágazat több ágazatot átihidaló probléma miatt nemzetközi kontextusban kell eljárnunk. A holland elnökség nagy prioritást szán ennek a témának. Tegyünk most, vagy hanem akkor mindenek vége, ez egy konferencia címe, ezt fogjuk megszervezni. És az ezzel kapcsolatos jelentésünket is közé tesszük később a biodiverzitás, a fajok védelme, a fejlesztési együttműködés, vámügyi együttműködés, nemzetközi ö, igazságszolgáltatás, ö, különböző aspektusok, ezekről tárgyaltunk, és így tudunk reagálni a cselekvési tervre is. A tanács nevében, a tanácsi következtetésekben jelenik ez majd meg. Hétfőn, június 20-án fogadjuk el a tanácsi következtetéseket. És nyilván az lesz majd a tanács hivatalos álláspontja. A mai eszmecserében azonban elmondhatom, hogy milyen várakozásokkal állunk elébe az említett ülésnek. A tanács el fogja mondani, hogy a vadonélő állatok kereskedelmével kapcsolatban agodalmának fog hangot adni. A cselekvési tervet üdvözöljük, fontos lépés abban, hogy az ilyen bűncselekményeket e, e, e, kezdemben felvegyük a harcot a tagállamoktól pedig azt várjuk, hogy tegyék meg a tőlük telhetőt. Gondoskodunk el arról, hogy ez az illegális tevékenység megszűnjön az EU-ban. A, betart, a szabályokat betart, a szabályok betartását ügyelő hatóságok együttműködésére van szükség, és a rendészeti szerveket is megfelelő módon képezni kell okosan kell alkalmazkodnunk a helyzethez, például az interneten keresztül is nyomozati cselekményeket kell lebonyolítani. Ezek csak kiragadott pontok abból, amit a tanács következtetésképpen elfogad hétfőn. A tagállamok készen állnak arra, hogy el, eljárjanak az Európai Parlament és Bizottság mellett. Szeretnénk a cselekvési tervet végrehajtani, és reméljük, hogy a közös feszítéseink hatékonyak lesznek. Ezzel a bevezetőmet lezárom, elnök úr. Köszönöm szépen, és akkor azonnal bele is vágunk a téma megvitatásába. Gyurnánó kollégának adunk szót először. Köszönöm elnök úr a szót. Az Európai Unió a CITES egyezmény része 2015. július 18-a óta. A fontos kérdésben tehát jó lett volna, hogyha föllép, és ez megerősíti ennek az egyezménynek a, a nemzetközi jellegét. 75 óta alkalmazzák ezt a szöveget, és ez a szilárd alapja ennek a fellépésnek. Ami pedig a vadállatokkal való kereskedelmet illeti 32 akcióról van szó, ebben jó szándék rejlik, de sajnálatos módon túlságosan európai keretek között a CITES és az államok között nem megfelelő kapcsolatot teremtve. Ami az európai normatívákat illeti, hogyha eltávolodunk a szövegtől, ez késekedést jelent a fellépésben. Az Európai Unió nyilván koherens akar maradni saját magával szemben, amelyben már is a tengeri fajokat védi, és ilyen programokat kezd finanszírozni, illetve az elefántok védelme terén, de nem szabad elfelejtezni arról, hogy a tagállamok pénze, mint például a francia ami az én hazám, nettó befizető. Az egyezményhez való csatlakozása az Európai Uniónak nem szabad csak kifogásként jelentkezzen, hogy a tagállamok szuverenitását befolyásolja, akik már a megállapodás részei. Nagyon fontos ez a téma, és tudom, hogy a kereskedelem és a veszélyeztetett fajok védelme sürgős, de ugyanakkor az államok szuverén fellépése helyet kapott-e az önök programjába az illegális kereskedelem elleni fellépés terén? Köszönöm. Elnézést, csenyelven fogok beszélni. Egész egyszerűen nem tudok ellenállni a kísértésnek. A másik kolléga kap szót. Köszönöm, elnézést, nem értettem, hogy én kaptam szót. Először is köszönet a holland elnökségnek elkötelezettségéért ezen területen, és tényleg remélem, hogy a szlovák elnökség is ugyanilyen aktívan fog eljárni. Ugyanis rendkívül fontos munka áll még előttünk, hogy megváltoztassuk a, az emberek gondolkodásmódját itt a véleményben, folytatni kell a fontos kommunikációs kampányokat. Engedjenek meg néhány általános jelgű megjegyzést. 92-ben Rióban két jegyzőkönyv született. Az egyik az éghajlatváltozásról, a másik a biodiverzitás védelméről. A legkevesebb, amit mondhatunk, az az, hogy 24 évvel később a biodiverzitásra vonatkozó jegyzőkönyv rendkívüli módon késekedik, ami a végrehajtást, a kormányzást, az intézkedéseket illeti, hogy a biodiverzitás elvesztését megakadályozza. Most pedig tragikus a helyzet, mert a hatodik hullámmal kell szembenéznünk a fajok kihalását illetően, amióta megszetett ez a világ. Nem tudok számszerűsíteni, de bizonyos vadfajokhoz képest a Judikában tényleg a vadkereskedelemről van szó a vad állatok fajának kereskedelméről van szó, tehát ezt nevezik. Úgyhogy felteszem a kérdést, hogy, a vad, hogy az állatokat illetjük-e a vadjelzővel, vagy a kereskedelmet. Mert azok a fajok, amelyeket vadoknak nevezünk, nem jönnek kiirtani az embereket, és ezeknek trófeáit nem tűzik ki sehol. Tehát az emberség valahol eltűnt ebben a tevékenységben. Így hát ezen a területen sok még a tennivalónk, hogy újfajta humanizmust vezessünk be, amely az élővilágot védi, és amelyeket a civilizációs elképzeléseinken kívül hagytunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gizeo kollega. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen a bevezető. Két kérdésem lenne. Nagyon hálás lennék, ha elmondaná, hogy mi az önök véleménye ez ügyben. Az egyik kérdésem az a kapcsolatos, hogy az Európai Unió és az ENSZ is egyre inkább támogatja azt, hogy legyen egy olyan törvényünk az EU-ban, melynek alapján betiltják az Európai Unióban az olyan állatok kereskedelmét, amely a számozási országokban is az. A WWF Crime reportjában is ez szerepel. Egyre inkább egyhangulag úgy gondolják, hogy ezt kell bevezetni. Félnek-e amiatt a holland elnökségtől kérdezném, hogy ez az unió, tehát ez az Lacey Act, Lacey törvény aggasztó-e, bevezetjük-e? Tartunk attól, hogy nem veszik figyelembe az egzotikus fajokat. Nagyon sok olyan EU-ba importált egzotikus faj van, melyet úgy hoztak be, hogy közben a vadászat nem legálisan történt. a helyi e- ökoszisztémára, valamint az emberi és állati egészségre is káros hatással van ez. Pozitív listákat kellene felállítani. Ez a, bevált gyakorlatként hirdethető, hiszen ezzel csökkenthetnénk a kormányokra nehezedő bürokratikus terhet, és megelőző intézkedést is jelenthetnek. Tehát kérdezném, hogy a pozitív lista lehetőségével kapcsolatban mi a véleményük. Köszönöm. Gerbrandi úr a szó. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a holland elnökségnek is, hogy elmondta, hogy hol is tart a tanács jelenleg. Akkor, amikor néhány év ezelőtt én elkezdtem ezt a küzdelmet, a téma még új volt a napi renden. Én ismertettem az cselekvési tervet, javaslatot tettem az állásfoglalásra. Azóta javult a helyzet. Nagyon jó uniós cselekvési tervünk van, ezt meg kell hagyni. A bizottság elvégezte a feladatát, megtette azt, amit megígért, de mindannyian tudjuk, hogy most már a tagállamokon a sor. A legtöbb hatáskör, vám, rendőrség, igazságszolgáltatás, ezek olyan területek, amelyek a tagállam hatáskörébe tartoznak, és nem uniós hatáskörbe. Talán éppen ezért ez a legkritikusabb szakasz ebben a folyamatban. A tanácsi következtetés tervezetben azt látom, hogy hangsúlyozzák a szubszidiaritást, megjelenik több cikkben is. Azt látom, hogy a tagállamokat felkérik arra, hogy tegyenek valamit, vagy bátorítják, vagy tagállamoknak meg kell fontolnia, esetleg sürgősen meg kell fontolniuk, de hát ez nem elég. Ha megnézzük, hogy a parlamenti képviselők mit mondtak, a bizottság és a miniszterek is a tagállamokban, akkor nem hagyatkozhatunk pusztán arra, hogy felkérjük a tagállamokat. A következtetés az kell, hogy legyen, hogy a tanács egyetért azzal, hogy ezt és ezt fogjuk megtenni. Növelni fogjuk a vám, a rendőrség és az igazságügyi szervek kapacitását. A szakértők számát növelni fogjuk. Egyre ez azonban nem történik. Az Europol az illegális kereskedelemre összpontosítana, de mandátumra van szüksége a tagállamoktól. A tanácsi következtetésekben ki kell mondani azt, hogy a vadon élő állatok és növények illegális kereskedelmére kell összpontosítani. Én tartok attól, hogy mit hoz majd a környezetvédelmi tanács a barátaink ülnek ott, és nekik is szívügye kell, hogy legyen ez a téma. Lehet, hogy a belügyi, igazságügyi miniszterek, kereskedelmi miniszterek tanácsainak a napirendjére is helyezni kellene ezt a kérdést. Holland elnökségnek vajon ez szándékában áll-e, és megalkot-e majd erőteljes következtetéseket ebben a témában? A tanácsi munkacsoportban márciusban elfogadott szöveget eh, nem nagy tapsal fogadták el, de végül is megváltozott. Azok a tanácsi következtetések, amelyeket én láttam, nagyon szegények ahhoz, hogy komolyan lehessen venni a politikai nyilatkozatainkat. Kérve kérem a holland elnökséget, hogy vegyék nagyon komolyan a eh, vadállatokkal kapcsolatos bűncselekményeket. Ami felkérést illeti, eh, az diplomáciai beszéd, szavak, és nem fogunk semmiben sem megegyezni európai szinten. Köszönöm, Marco Afronte, a következő, tessék. E Köszönöm. Az akcióterv, amiről hallottunk, eh, kielégítő, teljes körű, eh, Úgyhogy egyértünk azzal, hogy a prevenció rendkívül fontos. Az egyik a legjobb megoldása a végrehajtás és az együttműködés a különböző érintettek között, eh, akik eh, az ilyen jellegű kereskedelmenben érintettek. Eh, a kiemelt területeket favorizáljuk mi is, mert akkor tudunk eredményeket elérni azonban hiányzik egy mechanizmus, amivel monitorázni lehetne azt, hogy hogyan haladunk előre, lépésről lépésre előre, és milyen idő irányba, ez nagyon fontos lenne. Aztán egy-két dolgot kiemelnék, amelyek számunkra fontosak. Először is a tanács vonatkozásában úgy tűnik, hogy bizonyos akadályok tornyosulnak a célok, az intézkedések elé, és sajnálatos módon nem sikerül aztán alkalmazni az intézkedéseket találomi szinten. Harmonizáció, koordináció szükséges, egységes szint, hogy ugyanolyan módszert alkalmazzanak a tagállamok, és megfelelő struktúrák. Ezekre is nagy szükség van. Emlékeztetni szeretnék például Olaszország feladataira, ahol konkrét feladatokat látunk el, főleg a kereskedelem telén. Rendkívül fontosak tehát három különböző szerv feladatai, a rendőrség, a csendőrség és a hatóságok feladata, hogy rendszeresen ellenőrzéseket végezzenek. De persze ez nem elegendő az illegális kereskedelem elleni harchoz. Aztán még egy fontos dolog a szankciók kérdése ez hiányzik, meg kell ezt erősíteni, nagyobb koordinációra van szükség a rendfenntartó szervek között, az ellenőrző szervek, a nyomozó szervek között. De amikor megvannak a felelősök, akkor a szankciókra is szükség van, hogy ezek elrettentsék a többieket az ilyen jellegű jelenségektől az Európai Unió szintjén, vagy a tagállamok szintjén eh, szükség van a megfelelő finanszírozásra is. Eh, ezek nem másodlagos eh, körülmények. Legutóbb is beszéltünk erről, beszéltünk a, a növényvilágról, az állatvilágról, hogy hogyan kapcsolódik ez a bűncselekményekhez, a kereskedelemhez, egyéb területeken, ahol a harcot tovább kell vívni. Végül pedig nagyon sok a feladat ugyan EU-s szinten, de nem csak az Európai Uniós területeken, hanem azon túl is. Azok a problémák, amelyek az orvadászattal foglalkoznak. 4%-uk ezeknek az embereknek, akik itt harcolnak ezen a területen, elvesztette az életét, 74%-a azt mondta, hogy semmilyen képzésben nem részesült. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a jelentésünk a megoldást szolgálja, beszéltünk ugye a piacról, itt mindenképpen csökkenteni kell a keresletet az ilyen jellegű termékek vagy fajok iránt. Aztán, ami a védett fajokat illeti, a megfelelő normatívák kialakítására is szükség van, mert nagyon sokan nem is tudnak arról, hogy az eredet országban milyen jellegű fajokról van szó. Nagyon reméljük, hogy hatékonyan kerül majd végrehajtásra, amiről döntünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném elismételni mindazt, amit a kollégáim az előbb elmondtak, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy beszélhessünk a tanács elnökségével erről a cselekvési tervről, mert a lényeg a tagállami végrehajtás. és a tagállamok elkötelezettségét, szerepvállalását kérjük a tanácsi következtetésekben. A tagállamok személyi és pénzügyi erőforrásokat kell, hogy áldozzanak a probléma mm, aktív megoldására. Úgy érzem, hogy ez a személyes szerepvállalás nagyon fontos, helyén való. A védett növények és állatok érdemesek erre. Taylor úr javaslatára én úgy érzem, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy a harmadik országokban, védett országok, melyek Európába érkeznek, hogy az ezzel kapcsolatos kereskedelmet be kell tiltani. És a harmadik ország országban is a védelemért felelősöknek összpontosítaniuk kell az adott faj védelmére. Vegyük figyelembe azt, hogy az Amerika Egyesült Államokban hogyan járnak el. Van egy hiátus részünkről, Európában ezt a kereskedelmet kell betiltani. Egyelőre ez még lehetséges, számoljuk fel, mert mindenképpen szigorúan fel kell venni vele szemben a harcot. Köszönöm. Mark Demészmáker az utolsó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek. Nem követtem ezt az eszmecserét az elejétől fogva, de azt természetesen elmondhatom, hogy már régóta kérjük azt, hogy ambiciózusan járjunk el ilyen kereskedelmel szemben bűnöző csoportok kezébe kerül ez a tevékenység, és teljesen destabilizál egész régiókat. Tehát geopolitikai kihatásai is vannak ennek a kérdésnek. Ami az időközi értékelést illeti, én voltam ennek az előadója, és a parlament azt mondta, hogy a kereskedelmek kapcsolatos hiányok komoly problémát jelentenek az Európai Biodiverzitási Stratégia szempontjából. A bizottságot felkérjük arra, hogy egy ambiciózus cselekvési tervel álljon elő. A cselekvési tervet általában véve jól megalkották. Hát persze mindig van lehetőség javítani a dolgokon. Konkrét cselekvésre van azonban most szükség, lenne néhány általános kérdésem. A cselekvési tervet hogyan fogadják a tagállamok másodszorban? Hogyan látják önök a tagállamok politikai hajlandóságát a terv végrehajtására, és eh, hogyan fogják betervezni a szükséges eszközöket? Harmadsorban, Bélder előadó egy meghallgatást szervezett az amerikai Lacey az 1900-as év óta létezik. Tiltja a törvény az olyan állatok behozatalát az USA-ba, melyeket az USA-ban is védenek. Az ezzel kapcsolatban a tanácsban milyen tárgyalásokat tudnának lefolytatni? Köszönöm szépen. Nem tudom, bizottság szeretne valamit mondani? Ha igen, akkor elérkezett ennek az ideje. Tessék, önöké a szó. Köszönöm szépen. Nagyon várjuk a hétfői tanácsi következtetéseket hallottuk a hm, támogatást itt, és ez pozitív. El kell mondanom, hogy a végrehajtás nagy része a tagállamokon múlik. Mi konzultálunk a tagállamokkal, és van egy szakbizottság, ahol tapasztalat gyere, eszmecsere zajlik, megbeszéljük a gyakorlatokat, tanulunk egymástól. És miközben haladunk előre, a dél-afrikai kop például ez egy közös fellépés volt a tagállamokkal. Ami pedig az amerikai Lacey törvényt illeti, a bizottság úgy gondolja, hogy a CITES egyezménnyel kell eljárni és előrelépni. A bizottság az unión kívüli országokkal együttműködött, és mindig új javaslatokkal állt elő. Nem vagyunk tudatában és a tagok példát tudnak felhozni arra, hogy vannak veszélyeztetett fajok bizonyos konkrét országokban, mely fajok nem esnek a CITES egyezmény hatája akkor azt felül kell vizsgálnunk. Viszont egyelőre a CITES egyezmény sok mindent nem fed le. Vannak új javaslatok fejlődő országok részéről, ők javaslatot tesznek arra, hogy mellékletbe vegyünk be más fajokat, és az Unió ezt támogatja is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A holland elnökségnek adok most szót, Decker úr, tessék. Köszönöm szépen. Igen, bátorító megegyezni, hogy három intézmény is úgy érzi, hogy sürgősen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Egyetértek az, hogy sikerült jól előrelépni, és mint mondottam, hétfőn kiderül, hogy a tanács is úgy gondolja, hogy a bizottság eszköze jó, és ezzel felléphetünk azon problémákkal szemben, amelyekről ma beszélünk. Kitérnek néhány kérdésre, bár azt azért tisztázom, hogy a holland elnökségként csak néhány kérdést tudok itt tisztázni. Nem fűzhetek megjegyzést az olyan dolgokhoz, amelyek nincs a csele, nincsenek a cselekvési tervben. És a részletekre a cselekvési tervvel kapcsolatban sem. De említettem, hogy hétfőn a tanács elmondja, hogy a cselekvési tervet és az ellen szereplő prioritást élvező akciókat, cselekvési lépéseket támogatja a tanács, ezt meg is fogja tenni tekintettel arra, hogy a tanács osztatlan a környezeti tanács fogja elfogadni a következtetéseket. Egyetértek azokkal a megjegyzésekkel, hogy minden attól függ, hogy hogyan fogadjuk el a lépéseket. A tanács várja a mm, cselekvési terv végrehajtását, Fontos eh, monitorozni is a végrehajtást. a bizottságnak is meg kell néznie, hogy a cselekvési tervvel kapcsolatban hogyan sikerült erre lépni. Abban remélkedem, hogy a hétfői szövegünk e tekintetben is mond majd valamit. Valaki említette a cites és a COP17-eket, zajlanak az előkészületek erre az ülésre ez az első olyan kópa, ahol az Unió is félként jelenik meg. Ez nagy kihívás, de nagy lehetőség is. A szlovák elnökséggel együttműködünk, hogy jól felkészüljünk, és ott a koptizelteken jól ismertessük is, jól képviseltessük is magunkat. Biztos vagyok abban, hogy aktívan fogunk részt venni a munkában, ha a javaslatot megkaptuk. A javaslat, mint ahogy tudják, kígyó, elefánt, oroszlán és pengúj, pingvin is megjelenik ebben. De emellett a trópusi erdők fafajtái is. Egy sor foglalás az asztalon van, beleértve például a trófeavadászatról szóló anyagot is. A COP17-ek lehetőség lesz arra, hogy megtegyük az első lépéseket és állunk is elébe az együttműködésnek. Ami az Európolt illeti, hát igen, tanácsi következtetéseket fogadunk el hétfőn. A tagállamoknak el kell mondaniuk, hogy prioritást a prioritást élvező kérdésekben információkkal látják el az Európolt. Szüksége is van az Európolnak erre ahhoz, hogy prioritást tudjon tulajdonítani egy kérdésnek, minden attól függ, hogy a tagállamok hogy látják el információval. Meglátjuk, hogy a tanács hajlandó ezt kimondani. Ha úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, akkor az Európolnak is ezt kell majd mondania. Hát azt hiszem, hogy többnyire ennyi és ennyire tudok most válaszolni, tehát mindent összevetve elmondhatom, hogy nagyon várjuk a hétfőt. hogy a cselekvési tervvel összhangban elesen járnunk. Persze állunk elég az együttműködésnek az Európai Parlamentnel és a szakbizottsággal. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak ide bennünket ma, tessék. Uh, Köszönöm ezt a vitát hogyha nincs más egyéb napirendi pontunk, a következő ülésünkre június 24-én Brüsszelben kerül sor. Nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek viszontlátásra!